ez is a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az uniós prioritásokról az EJT 2016. évi üléseire, és ismét Mogherini alelnök asszonynak adok szót. President, uh... Tisztelt elnök úr, ahogy tudja, az évnek a nagy részét azzal töltöttem, hogy utaztam, és lehetőségem volt megtekinteni Európát, és a partnereink szemeivel is. És azonnal két dolog tűnt fel, a gazdasági erőnk, még a válság után is, válság ellenére is, és az emberi jogok, jogok területén végzett munkánk ez nem csak egy alkalom arra, hogy felsoroljuk azokat az előnyöket, amiket 2016-ban az ENSZ-ben kívánunk kifejteni, hanem hogy az emberi jogokat hogyan mozdítsuk elő az egész világon, illetve hogy mit jelentenek az emberi jogok számunkra. Támogattunk el az emberi jogokat, a multilateralizmust és a kötelezettségválasztást valamennyi szereplővel. Ez az, amiért az emberi jogi tanács nagyon fontos ez az a hely, ahol a határozatok megtárgyalhatóak, csak úgy, mint az emberi jogi sértések. És ez egy központi helyzete, az e, helye az ennek is, ahol az emberi jogi kérdéseket előbb lehet mozdítani. Az igazság, az egyenlőség együtt előmozdítására illetve az együttműködést, a diszkrimináció, elnyomás, ellenszak elleni fellépést foganatosíthatjuk és ezek a prioritásokat két ö, ö, legsúlyosabb emberi jogi sértéseket, ö, amiről holnapra lesz majd szó, és Szíria, amiről tegnap már vitát folytattak. Továbbra is ez az egyik, de nem a a szabad, szólásszabadság, a, ez gyakorlatilag nem létezik. Több százezer ember tartanak fogva politikai táborokban és különböző fogvatartási helyeken. Ezen emberek közül nagyon sokat nem ítéltek el semmiféle nemzetközileg elismert bűncselekmény miatt. Ez egy nagyon komoly emberjogi helyzet. Állásfoglalások lesz, lesznek, a elszámoltathatóság követelik azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy megfelelő nyomonkövetés legyen, és rendszeres felülvizsgálat, és a kisebbségi helyzet, kisebbségek helyzetét vizsgálják. Szíria mindemellett a legnagyobb humanitárius katasztrófa. Ez semmi nem hasonlítható ezzel. A jelenlegi politikai tárgyalásokban az a célunk, hogy a humanitárius segítséget nyújtsunk az országnak. Ez ki fog tűnni a Szíriával kapcsolatos állásfoglalásban is. Ez egy pozitív lépéseket tettünk, amelyeket azonban további lépésekkel kell követni. Hosszú távon a Szíriaiban béke az szolgáltatása és az élet megteremtése nem lesz egy egyszerű dolog, a megbékélés nem lesz egyszerű. A szörnyűséges szenvedéseket kell leküzdeniük. Ehhez mandátum kell, és erről is tárgyaltunk a délután folyamán, illetve este és nagyon fontos a jövőbeni igazságszolgáltatási mechanizmushoz is megfelelő bizonyítékokat összegyűjteni. Az emberjogi tanács ugyanakkor pozitív fejleményeket is ről is be tud szállni. A miamári burmai novemberi választások egy nagyon jó pozitív előrelépés volt még továbbra is vannak azért aggodalomra ö, okot adó események az etnikai kisebbségekkel. Ezzel kapcsolatban az új kormányok állásfoglalás kerül majd betelésre, amely ez az új kormány áprilisban fog hatalomba lépni, és foglalkoznia kell ezzel, hogy tovább fog, ö, fog folyni ennek az országban is az ENSZ által végzett vizsgálata. Két tematikus állásfoglalás van, az egyik a vallásszabadság és gyakorlással kapcsolatban az uniónak kötelessége fellépnie a vallási türelmetlenség ellen, e, annak minden formája ellen, és egy másik a Latinamerikai és karibi csoporttal a gyermekjogokkal. A vallásszabadsággal kapcsolatban egy rendezvényünk is lesz, amelyben a civil társadalom bevonásával fogunk beszámolni az eredményekről. Nem az alapvető emberi jogokról, beszél, nem csak azokról beszélünk. Egész évben az Európai Unió különböző partnerekkel fog együtt dolgozni, hogy a civil társadalom mozgásterét megvédjük, és az emberi jogi védelmet is valamennyi országban biztosítsuk. És végezetül engedjenek meg, hogy még két dolgot megemlítsem, amelyek nagyon fontosak. A szavahihetősége az ENSZ emberjogi fórumának és a saját szavahihetőségünk. Az első az arra, elsősorban az integritás, a hatékonyság, az emberi jogi főbiztos fellépése. Fontos, hogy ezt a tevékenységet az ENSZ tagállamainak felügyelet mellett kerüljön megvalósításra. Az Európai Uniónak is kibővített együttműködése van a főbiztossal ebben a bonyolult terület feladatban és ez támogatja a különböző mechanizmusokat és a nemzetközi emberjogi hoz támogatást ad anyagilag is, és az európai eszközökkel is a demokráciához is. A világ valamennyi részén úgy tekintenek ránk, mint az emberi jogok védelmezőire. Ez egyesek jól értelmezik, a másoknak vannak kételjeik a szerepeinkkel, szerepünkkel kapcsolatban, de ez még tovább kell, hogy motiváljon bennünket. Az elmúlt években több esetben kihívásokkal kellett szembenéznünk, és teszteltek bennünket. Nem csak a migráns válságra gondolok, vagy a menekült válságra gondolok, hanem a gazdasági válság hosszalható hatásaira és az instabilitásra is, amit ez eredményezett az állampolgáraink számára meg kell találnunk a kiutat és a politikaváltást. Ezek e egyértelműen nem könnyű feladatok, de nem e, szabad, hogy elvonatkoztassunk e, az alapjogoktól, hogy mindent elveszíthetünk, hogyha ezt, ez nem tudatosul bennünk. Itt ebben a házban fél millió, fél milliárd európai állampolgárt képviselünk ez egy komoly kihívás, hogy politikánk tükrözze azt, ami a legjobb Európában. Összpontosítottunk a félelmeinkre, és széthúzhatjuk az uniót, vagy pedig gondolhatunk azokra az elemekre, amelyek a diversitás, a sokszínűségünk, a szolidaritásunk, amik megerősíthetik az uniót. Egyértelmű ez a feladat. Köszönöm. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Köszönjük szépen! Alelnök asszony, most a néppárt nevében Gzsib úr következik. Parancsoljon! Köszönöm. Alelnök asszony, először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek az emberi jogi tanácssal kapcsolatos jelentés elkészítésében. Jó hír, hogy idén már időben megszületett ez az állásfoglalás. Ezért az unió prioritásait már elfogadtuk, és szeretnék köszönetet mondani az alelnök asszonynak a vita nyitottságáért, ugyanis ez javára vált azoknak a prioritásoknak, amelyeket majd bemutatunk a február végi ülésen. És ahogy az alelnök asszony elmondta, nagyon fontos az európai elköteleződésből az, hogy több oldalúan eh, tesszük ezt, és elkötelezzük magunkat az emberi jogok mellett. Igen, eh, széles körét fogja a témáknak bemutatni eh, ez a terv, és ezek közül az egyik a tanács működése, a Nemzetközi Büntetőbíróság működése, illetve a halálbüntetés eltörlése. A vallásszabadság, a szociális és gazdasági jogok és más emberi jogok is megjelennek majd itt, amelyek egyre fontosabbá válnak. az a válság, amelynek humanitárius vetülete is van, illetve kapcsolódik a terrorizmushoz, de nem független a klímaváltozástól sem, és ott vannak még a sportesemények is, tehát ezeket mi mind számításba vesszük. Az emberi jogok, alapvető jogok, és ezeket a jogokat nemzetközi szinten védik. Itt most arról beszélünk, hogy a valaha volt legsúlyosabb migrációs válságot tapasztalhatjuk meg. Köszönjük szépen. Poszt kolléga következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönet önnek is, főképviselő asszony, hogy ilyen jól mutatta be a, az emberi jogok fontosságát ebben az összefüggésben, és köszönöm az állásfoglalás körüli vitát képviselőtársaimnak, akik nagy tiszteletet elfordultak a téma fontosságához. Fontos az állásfoglalás az emberi jogok érvényesítésében olyan állásfoglalás ez, amelyet az Európai Parlament az UNHRC Genfi ülésére is magával visz, és az emberi jogok érvényesülésének figyelemmel kísérését szolgálja világszerte. Az emberi jogok védelme prioritás kell legyen a külpolitikánkban, és azt is jól mutatja, hogy az Európai Parlament prioritása is. Ez az ENSZ menekültügyi szervezetének 31. konferenciára. Ugyanakkor a konfliktusok közepette nem szabad gyengülnünk, csüggednünk, még erősíteni kell az emberi jogok helyzetét az Európai Unió belül is, meg a külpolitikánkban is. A demokratikus társadalom alapköve az emberi jogok védelme, és ezek tiszteletben tartása a migránsok menekültek a mindenős esetében is fontos, mindenős folyósók fenntartásában, a konfliktusból, ültetésből menekülők védelmében is meg kell valósuljon. Nagyon fontos munka folyik a pekingi platformal is, az oktatáshoz, egészséghez való hozzáférés joga kapcsán, valamint a nők részvétele a konfliktusok megoldásában és a döntéshozatal minőségi szintjein, valamint az gyermekek jogairól szól az állásfoglalás, a klímamenekültekről is, és az LGBT egyénekről, akiket sokszor nagyon, akik elleni erőszak egyre növekszik, és ez igen riasztó. Az állásfoglalás ezen túl prioritásként határozza meg azokat az államokat, ahol a legriasztóbb az emberi jogok helyzete, ezekkel kell leginkább foglalkoznunk, és az Európai Uniós konklúziókat a közelkeleti folyamal kapcsolatban is megemlíte, megemlítette, és annak is örülök, hogy az állásfoglalás szól arról, mennyire fontos az ENSZ eh, emberjogi főképviselőjének eh, a szerepe, és az a tény, hogy megtagadták a Palesztinába való utazását, lehetetlenítették eh, ez irányú munkáját. Fontos, hogy az emberi aktivisták biztonságában foglalkozunk világszerte, és segítsük a munkájukat. Remélem tehát, hogy honlap nagyon erős üzenetet tudunk küldeni a márciusi Genfi ülés résztvevőinek címezve, mutatva azt, hogy az EU képes vezető szerepét betölteni az emberi jogok érvényesítésében az Európai Unió kulcsfontosságú szereplő, és az is kell legyen a nemzetközi közösség szerepét erősítve az emberi jogok érvényesítésében. Pani poseł von Storch, jedna minuta, bardzo proszę. Köszönjük szépen. von Storch asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma itt egy üres plenáris teremben beszéljük meg az Európai Unió emberi jogi az ENSZ Emberőgi Bizottságban kifejtető stratégiáját, mint az EU egy önálló állam volna, önálló külpolitikával, holott nem az. Ezért ez a vita egy kicsit félre ment, ám ha itt van már, akkor azt szeretném kérni öntől, Margarini asszony, hogy a keresztények üldözésével foglalkozzon, a keresztények meggyilkolásával, üldözésével, tegye ezt csúcs témává az ENSZ-ben. Nagyon sok kisebbséggel kapcsolatban nagyon hallatjuk a hangunkat, és tiltakozunk, ám a keresztények üldözése és az ennél fellépés feltétlenül a rangsor elején kell álljon, mielőtt túl késő lesz. Köszönöm szépen. A következő már végeztetem arra, hogy 19 -e vannak a teremben, nem lehet üres teremről beszélni. Ezt szerettem volna mondani, most pedig és az képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a főképviselő asszonynak is az egyetemű világos magyarázatot. És köszönöm azoknak, akik támogatják ezt a jelentést, különösen azoknak, akik E, ebben a jelentésben részt vettek. A polgárok egy nagyon fontos mandátumot adtak nekünk. Az emberi jogi e, tanács e, általános értelemben felelős az emberi jogok tiszteletben tartásáért a tagjelölt országokban is. Amint erről sikerült megállapodni, a tagállamok három évente határozzák meg a megkövetett szintet. Ha egy polgár ezt hallja, és tudja, hogy, egy, hogy olyan államok is, mint Venezuela vagy Szaudarábia ott vannak a, ebben a tanácsban, valószínűleg nem fognak annyira hinni ennek a sikerében. Hogyan lehetnének olyan államok a tanácsban, akik maguk sem tartják be az emberi jogokat? talán Venezuela fogja majd a többi államnak megmutatni, hogy hogyan kell az emberi jogokat betartani, amikor több mint 70 ember tartanak fogva csak azért, mert a Maduro kormányt másképpen ítélik meg. Vajon szaúdi arábia fogja majd mutatni az utat a halálbüntetés eltörlése felé, amikor 20 éve most volt a legtöbb kivégzés ebben az országban? Az ENSZ általános ügyek tanácsának joga van felfüggeszteni azokat az államokat, amelyek nem tartják be az emberi jogokat. Ez a képzelt polgár bizonyára elgondolkodik majd azon, hogy vajon mire vár az ENSZ, mikor fogja majd felfüggeszteni Szaudarábiát és Venezuelát. Nem hagyhatjuk, hogy ezek az országok aláássák az ENSZ hitelességét. Az Európai Unió összes államának is a hibája ez, hiszen mi soha nem szavaztunk, amikor arról volt szó, hogy milyen államok kerüljenek be a tanácsba. Köszönöm. Muchas gracias. Eh, Köszönjük szépen. A GUE nevében Vergia asszony következik egy percben. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr nem szeretem azt, ahogy ezekkel a témákkal dolgozunk ebben a házban. Általában állásfoglalásokat szavazunk meg, miközben a, az emberjogi tanács munkája már megkezdődött, és nem veszik figyelembe a mi munkarendünket valamikor korábban fogadunk meg egy határozatot, ez rendben van, de viszont mi sem vesszük figyelembe az ő eljárásokat. Ez a módszer, ez nem hatékony. Nem lehet az ENSZ-el együtt dolgozni, úgyhogy ha a két intézmény között nincsenek összehangolva a munkálatok. Ezt nem szemrehányásnak szemve, szántam főképviselő asszony, hanem köszönöm a munkáját. Oda kell figyelni, és még jobb lenne, hogyha az ajánlások itt az emberjogi tanácsnak megvalósítanánk, hogyha az ember, a lakhatási joga, az emberi jogokat és ilyeneket. Az Európai Unió veszít a szava hihetőségéből, hogyha, és nem kérdezheti harmadik országoktól, hogy olyan jogokat biztosítsanak, amit itt maga az Unió sem biztosít és tart tiszteletben. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy nem csatlakozunk ehhez az állásfoglaláshoz, és tartózkodni fogunk. Köszönöm. Barbara Lokbirál képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, az állásfoglalásunk, amely a Genfi ülésre készült, helyén való, és remélem, hogy az EU delegáció ezeket az ajánlásokat és követeléseket, rangsor prioritást érvényesítem a tárgyalások során. A, ami az EU emberi tanácsa globális testület, fontos, hogy aktívan részt vegyen a munkában és az ENSZ vitáiban akár egyes országok helyzetét vizsgálva, akár tematikus fejleményeket taglalva. Az is nagyon fontos, hogy az EU továbbra is támogassa az emberi tanács munkáját pénzügyileg és politikai szinten biztosítsa a testület függetlenségét. Sajnos ebben a testületben olyan kormányok is ülnek, amelyeknek katasztrofális az emberi jogi mérlege. Ezért nagyon fontos az, hogyha EU tagállamok döntenek az hogy a pozícionálják magukat az egyes döntésekkel kapcsolatban. Minden multilaterális krémiumban az EU folyása növekedhet, hogyha egy hangon tud felszólalni. Gyakran halljuk azt, hogy az emberi jogokat eszközként alkalmazza a nyugat, hogy imperialista módon beavaszkozzon a belügyekre. Épp ennek hallatán fontos, hogy az EU aktívan tudjon együttműködni a globális dél kormányaival, egyes állásfoglalások érvényesítében, például a hívóvízhoz való hozzáférés, egészségügyellátás tekintetében. A negatív ö, viselkedése az EU fontos lehet olyan témákban, amelyek fontosak a dél számára. Például az illegális pénzügyi áramlások elleni fellépés. Azt is el kell mondanom, hogy az állásfoglalás nagyon jó alap az EU az emberi tanácsban való pozícionálására, és ezért szeretném megköszönni Zsibúrnak a nagyszerű tárgyalási munkáját. Köszönöm szépen. Most az EFDD frakció nevében Corrao képviselő. Grazie Presidente, alto rappresentante. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony. Ma ez a vita lehetővé teszi, hogy összefoglaljuk az emberi jog helyzetet a világban. De sajnos van egy állásfoglalásunk, amely mindenképpen pozitív, és mi ezt támogatni fogjuk. Azért küzdünk, hogy megvédjük a ö, benszülött lakosságot, és így, de mégiscsak nagyon sok aggódnivalónk is van, mert ebben az EJT-ben nagyon sok olyan állam is van, amelyek az alapjogokat megsérték, e- Etiópia, Kína, Oroszország, és még mások is. Olyan jelenségeket kell vagyunk szemben, mint a terrorizmus, de ide tartoznak a különböző aktivisták elleni eh, támadások, vagy azok a támadások, amelyeket a migránsok szenvednek el például a eh, migráció útján. Tehát mindezek az ENSZ-hez tartozó kérdések, de az ENSZ nem áll a helyzet magaslatán. Reméljük, hogy majd 2016-ban azért jobb lesz a helyzet, mint 2015-ben volt. Köszönjük. Gerolf képviselő. Köszönöm. Minden néhány pillanattal évfél előtt néhány képviselő a parlamentben kell az emberi jogokról beszélnünk. Hát ez bizony mutatja, hogy az Európai Unióban hogy áll az emberi jogok helyzete, és ha már az emberi jogok helyzetet hozzuk fel, az emigráció kérdésével is összeköthetjük. 2015-ben az EU politika teljes mértékben kicsúszott a kézből, schengen rosszul értelmezték, a Genfi egyezményt rosszul értelmezték, és megnyitották az EU határait. Az Európában stabilan kell kezelni a bevándorlási politikát, Kölnben döbbenettel láttuk, hogy tömegesen megsértik az emberi jogokat az Európai Unió területén belül. Önnek kell, szem, azt kell szem előtt tartsa, hogy az emberi jogok nem magától ingyenesen jönnek létre, hanem ahhoz stabil társadalmi környezet kell, és nem lehet ezt feláldozni, mert a társadalom biztonságát és a kultúrát biztonságát a migránsok előtt. Köszönjük szépen. Epitideios képviselő következik. Köszönöm szépen. Az Európai Unió az egyik legfontosabb szereplője a nemzetközi fejlesztésnek szorosan együtt kellene működnünk az ensz fontos ügyekben, amelyek a nemzetközi közösséget érintik. Ezek közül egy nagyon komoly és sürgős ügy a bevándorlás, a migráció problémája. Ezt ugyanakkor realisztikusan kell megvizsgálni. Nem próbálhatunk a, nem próbáljuk meg az összes migráns befogadni, de megpróbálhatjuk az összes olyan indokot megszüntetni, ami miatt ide jönnek. Ezen kívül nem engedhetjük meg nekik, hogy a migránsok megsértsék azoknak az országoknak a törvényeit, ahol tartózkodnak. Az emberekkel való kereskedelem, az ember csempészet ellen szintén fel kell lépni. Jelenleg nem vesszük ezt eléggé komolyan, nem vagyunk elég határozottak, megengedjük Törökországnak azt, hogy azt állítsa, hogy szeretné megoldani a migrációs problémát, de megengedjük nekik azt is, hogy zsaroljanak bennünket, és a tár- a, ezzel a csatlakozásukat meg tudják gyorsítani. Köszönjük. Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy hónapja folytattunk vitát itt nagy többséggel az éves jelentésről az emberi jogokról a világban. És azóta nagy, azért nagyon nehéz most azt megértenem, hogy miért ilyen kevés idővel ezt követően fogunk szavazni egy szövegről, ami bizonyos értelemben ugyanazt mondja ki, mint ami benne volt az éves jelentésben. Ez az állásfoglalás az Európai Parlamentnek az álláspontját és az Unió prioritásait fogalmazza meg. És mindazok a témák, amelyek az emberi jogokkal kapcsolatosak a, a, a nők helyzetétől, egésztől egészen a kereskedelmi mindenben van. Ezzel az állásfoglalással szerintem teljesen eltorzítjuk a prioritásnak az értelmét, és egy már elvégzett munkát ismétlünk meg. Szerintem alapvető, hogy a jövő évben ezzel a kérdéssel kapcsolatban a parlamenti állásfoglalásnak rövidebbnek kell lennie, és jobban meg kellene felelni a céloknak. Öt prioritást kellene például kiválasztani, és annyiról beszélni. Az összes egyéb eh, emberi jogi tematikával semmi köz közel. Második dolog, amivel szeretnék még foglalkozni, ez az, amelyik a szövegnek a második részét képezi, és ami gyakorlatilag a, fel, a periódikus felülvizsgálat alá eső országokat tartalmazza. Nem első alkalommal van ez, de a baloldal akarta Izrael stigmatizálni, és ezért bevették ebbe a listába a Middle East Peace Process, a közel-keleti béke folyamat. Ez azt jelenti, hogy ez nem egy ország, és a felvizsgálatnak semmi köze nincsen ehhez. Hogyha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek bennünket parlamentként, akkor az ilyen inkoherenciákat el kellene kerülni. Ezért a néppárt úgy döntött, hogy külön szavazást fog kérni ezzel a bekezdéssel kapcsolatban, és hogyha ezt nem ö, veszik ki, ezt a bekezdést, akkor az állásfoglalás ellen fogunk szavazni. Köszönöm a figyelmet figyelmet. Köszönöm. Hovit úr következik. Köszönöm szépen. Mint a vállalati felelősségvállásról szóló jelentés szerzője, azt gondolom, hogy az üzletnek nagyobb fontosságot tulajdonítunk itt, mint az emberi jogoknak, ezt mutatja a vita látogatottsága is. Az uniónak és tagállamainak egy kormányközi munkacsoportot kellene létrehozniuk, és egy jogilag kötelező érvényű eszközt kellene megalkotniuk. Az uniót az ENSZ munkacsoportjának jelentése bírálta. Ezt a jelentést márciusban fogják közreadni. Egy emberi jogi mechanizmus bolykotja nem olyasmi, ami mögé Európának oda kellene állnia. Ez egy nyílt végű munkacsoport nem alternatívája egy elszámoltatható beszámolót készítő munkacsoportnak. iránymutatásokat kell megfogalmazni az emberi jogokkal kapcsolatban is. És nemzeti cselekvési terveket kell meghatározni. Megértem azt, hogy egy olyan állásfoglalást készítenek elő Genfben, amelyel kritizálni fogják az uniót, és valóban vannak olyan elemek, amelyekkel nem értünk egyet. Mi például úgy gondoljuk, hogy az emberi jogoknak mindenkire érvényesnek kellene lenniük, nem csak a határokon átnyúló vállalkozások résztvevőire. A diplomatikusan elrendezett véleménykülönbségekkel meg tudnánk mutatni másoknak is, hogy mindenkinek fel kell készülni a más vélemények meghallgatására. És amit prada kollégám mondott a 89. cikkről, hogyha... Mit, mit mond ki ez a bekezdés? A nemzetközi humanitárius törvények és a nemzeti és az emberi jogok a palesztin területek alakulását tartalmazza ez. A frakciók megegyeztek abban, hogy a közelkeleti békefolyamot előre kell mozdítani, úgy gondoljuk, hogy fontos Izrael és Palesztina között békét teremteni. Hogyha ebben a határozatban valaki ezzel nem ért egyet, akkor az téved. Köszönjük. Most pedig Votmans kolléga következik. Köszönöm szépen, tisztelt Mogarini asszony. Késő van, nagyon ritkák a sorok és egy nagyon fontos témáról folytatunk vitát. Holnap szavazni fogunk erről az állásfoglalásról, ami a prioritásokról szól. Három vagy négy dolgot szeretnék felvetni. Ön jogosan említette a nők jogait, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a szexuális és reproduktív egészségügyi jogokról is beszélünk, az abortuszról, a szexuális erőszakról. Tudom, Mogherini asszony, hogy ön ez kérdésekben osztja a véleményemet. A második a gyermekek joga. Nagyon gyakran beszélünk ezekről, de ma az UNICEF, a Save the Children alatt több ezer olyan gyerek van, akik a hidegben menekültek, és biztosan kell, hogy legyünk abban, hogy gyerekek nem fognak a hideg miatt meghalni. Aztán beszéltünk Burundiról márciusban, már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, valamit tenni kell, nem szabad hagyni, hogy itt a szemünk látára népírtás történjen. És többen is említették az izrael-palesztini konfliktust. Nem Izraelről beszélünk, mint országról, hanem szeretnénk ezeket a tanácsi következtetéseket megismételni. Ivo Stier következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom azt, amit Preda úr mondott az imént. Sajnálatos volna, a, ha a néppárt meg kéne tagadja támogatását ettől az állam, állásuglástól, azért, mert nem kiegyensúlyozott a szöveg a közelketi béke folyamat ügyében. Ennek az állásoknak vannak nagyon jó elemei is, például a 9-es bekezdés, amely a fejlődő országok alkotmánymódosításáról szól, különösen Afrikában volna ez fontos, hogy a kormányzati struktúrák átalakulhassanak. Mindez sokszor okozott Például Burundiban is tüntetéseket ez a gyakorlat. Nagyon fontos, hogy támogassuk Afrikában a demokratizálási folyamatokat, mert hogy gyakran rendszeresen megsérték az emberi jogokat ez ebben az országokban. Bár rendeznek választásokat, ami nagyon gyakran 80% fölötti előnyel a kormánypártok nyerik meg ezeket. Vegyük figyelembe ezeket a politikai gyakorlatokat, amikor afrikai pártokkal építünk kapcsolatokat. A fenntartató fejlődés kétszer 30-as évig tartott fejlődés hatos pontja a külpolitika területén és az emberi tanács működésében is megfogalmaz célokat. Kinichi. Köszönjük, Kinichi kolléga következik. I'm sorry, she's absent. Uh... Úgy tűnik, hogy nincs itt. Akkor Teresa Komodini Kacsia. Sir President. Köszönöm, elnök úr. a gyermekek jogai valóban kiemelt figyelmet érdemelnek. A gyermekjogi egyezmény az egyik legtöbb állam által ratifikált egyezmény, és számos ágazatot felölel. A politika és a társadalom is gyakran megfelelkezik arról, hogy a gyermekek is teljes jogú polgárok, és a kiszolgáltatottságuk miatt sajnos áldozatául esnek az őket körülvevő felnőttek cselekedeteinek a szegénység és a kizsákmányolás kiemelten sújtja őket, és ezért kell az Európai Uniónak továbbra is munkálkodnia azon, hogy ne csak a legtöbbet ratifikált, hanem a leginkább végrehajtott egyezmény is legyen a gyermekjogi egyezmény. Láthattuk, hogy hogyan reagáltak az emberek annak a fiúnak a történetére, aki megfulladt, miközben egy jobb élet felé igyekezett de nagyon sok gyerek kegyetlen körülmények között él, és az ő fényképüket nem látjuk. A kegyetlenség ellen minden erőnkkel fel kell lépni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jimenez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogok védelme az Európai Unió egyik védjegye az ENSZ emberi jogi tanácsával közösen mindent megtesz azért, hogy megvédje azokat, akik a szabadságok hiányától és az üldöztetéstől szenvednek. Az ilyen államok között található Venezuela is. Ez a parlament megfigyelő missziót szervezett Venezuelába, és a néppárt révén én is elkísérhettem a venezuelai népet a demokrácia felé vezető úton. Végül egy olyan kormányt választottak meg, ami nem lett demokratikus. Ha a venezuelai elnök figyelmen kívül hagyja a nép igényeit, és börtönbe hajítja azokat, akik megkérdőjelezik, Nos, akkor meg kell, hogy kérjem a tanácsot és a parlamentet, hogy küldjön erőteljes üzenetet Venezuelának, és kérje tőlük a politikai fogrok szabadon bocsátását. Még meddig folytathatja Maduro azt, hogy nem hallgatja meg a népek kiáltásait és a szabadságért való küzdelmüket? Köszönjük szépen! Kukán úr következik. Köszönöm szépen, pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, ma ebben az évben nagyon sok kihívással kell szembenézünk, amelyek így vagy kapcsolódnak az emberi jogokkal és az emberi jogi napi rendel. Európa példátlan kihívásokat kell szembenézni a migráns sok tömegében és a szomszédság politikában is az emberi jogok érvényesítését hát még sürgetőbb, mint korábban volt. Ezért kell, hogy meghatározzuk a prioritásainkat, és ezt érvényesítsük az ENSZ emberjogi tanácsában is. Az emberi jogok a modern Európa alapját jelentik, ezért mi kell az éllovasai legyünk az ENSZ-ben is ezek érvényesítésének. Több figyelmet kell szentelnünk a migrációs válságban is az emberi jogoknak, tennünk kell a fejlesztési segélyt, a humanitárius segélyt a kritikus helyzetben levő régiókban világszerte. Szembe kell nézzünk a nemzetközi együttműködéssel kihívásaival is, az embercsempész hálózatok felszámolása és a gyermekek jogainak érvényesülése kell legyen a legfontosabb legyen számunkra. Köszönöm szépen, Bogdan Benta, a következő hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, alelnök. Eh, a nemzetközi közösség adott megbízást az ejt nek és az Európai Uniónak is, hogy védjük az emberi jogokat, és így kerültek kiválasztásra azok, akik képviselik ezt a munkát. Vannak ugyanakkor kérdések, amelyek nem szabályozottak, például az egyetemleges felülvizsgálat, egy nagyon bonyolult mechanizmus, de figyelembe kell vennünk a különböző csoportoknak a véleményét is, például a civil társadalmat. És ezek jelzéseket adnak más országoknak is, hogy hogyan lehet ezt használni az együttműködések Az emberi jogokat az üzleti életben is tiszteletben kell tartani, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió arra is biztosítsa, hogy a tagállamok is megfelelő munkakörülményeket biztosítsanak. Aktívan részt kell vennünk ezeken a UNHCR üléseken, és biztosítanunk kell azt, hogyha megsértése kerülnek ezek a jogok, akkor az elkövetőket mindenképpen a bűnüldözés érje, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió prioritásaiba bele kell vennünk az emberi jogok megsértését is Törökországban, de Szkopjéban is, a Fájromban, Firomban. Az Hor Mariana Petir képviselő azt javasolta, hogy egy Macedónia barátai csoportot hozzanak létre a Firom támogatására. Emlékeztetni szeretnénk ezt a képviselőt, hogy a Firomot az Európai Unió Firom néven ö, ismert el, és nem más néven. És ennek a képviselőnek ezt tudnia kellene, hogy a Firom nem hasz, semmilyen más ö, nem használhatja a Macedónia nevét, a mi Macedóniák nevét. Ezért szeretném felhívni a parlamentnek a figyelmét, ezt a Macedónia barátai szervezetnek a létrehozait, és kérem a parlament elnökét, Martin Schulzot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy teljes mértékben ebben az esetben is az ENSZ határozatát hajtsák vissza a finom névhasználattal kapcsolatban. Szél képviselő. Kedves Marias kollega, tudja-e, hogy ez az informális barátok csoportja nevű szervezet már korábban is járt az Európai Parlamentben, és semmi baj nem jött, származott ebből. Egyrészt másrészt, hogyan kapcsolódik ez a mai témánkhoz? Köszönöm. Röviden válaszoljon, kérem. Elnök úr, szeretnék válaszolni kollégámnak, elmondva azt, hogy nagyon fontos gondolatot fogalmaztam meg. A szkopjai firomot így nevezik, ön pedig illegálisan használta a Macedónia nevet. Bárki, aki ezzel foglalkozik, tudja, hogy megsértettük az Európai Unió szerződését azzal, hogyha a Firom nevű országot Macedóniaként nevezzük bármi módon. Federica Mogherini, v imieniu Komisii Europejskiej. Mogherini asszony, az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen. Nem fogom tovább elnyújtani a vitát. Szeretném megköszönni mindenkinek, különösen azoknak, akik a témához, témára szorítkoztak. Köszönöm mindenkinek az együttes elköteleződést. Valamennyi frakció elkötelezettnek tűnt a mi munkánk mellett. Sokan elmondták önök közül, hogy ez nem csak egy egyértelmű alapelve az Európai Uniónak, hanem egy küldetése is. Meg kell védenünk, és elő kell mozdítanunk az emberi jogokat, mind az unión belül, mind pedig azon kívül és hadd mondjam el, hogy a munkánkban az Európai Parlament támogatása és iránymutatása rendkívül fontos. Próbálunk mindent megtenni, amit csak tudunk, hogy a külügyi eszközöket, amelyek rendelkezésünkre állnak, közösen alkalmazzuk, és ezzel teljesítsük a felhatalmazásunkat. Releváns emberi jogi szereplők szeretnénk lenni, egy, időnként teljesen egyértelmű, hogy ezt a szerepet töltjük be, máskor nem annyira. De legtöbbször, akár legyen szó konkrét egyedi esetekről, akár nagyobb horderejű kérdésekről, például a halálbüntetés, vagy a gazdasági és szociális jogok, de még hosszan sorolhatnám ezeket. Tehát mindezekben az esetekben vagy az Európai Unió az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal közösen tevékenykedik, vagy előfordul, hogy ennél nehezebb a helyzet. De vannak értékeink, vannak elveink, azt mondanám, hogy vannak érdekeink is, hiszen az emberi jogok védelme és előmozdítása egy közvetlen érdeke az Európai Uniónak, hiszen ez teremti meg világszerte a biztonságot és a stabilitást. Hogyha nincsenek emberi jogok, akkor ott a gazdasági tevékenység is ellehetetlenül. Tehát ez nem csak egy elv, hanem egy egyértelmű felelősség is az Unió számára. Szeretném megköszönni a parlamentnek szakadatlan támogatását ebben a témakörben, és szeretném azt is elmondani, hogy személyesen szeretném megköszönni eh, a munkát. Kiváló eh, munkát eh, végzett el a parlament ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, remélhetőleg hamarosan jó éjszakát is kívánhatok. Köszönöm szépen, biztos asszony, alelnök asszony. Ezzel zárjuk.